Η κυρία Πρόεδρος. Az elnök. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, biztos asszony, meg is kezdjük a mai ülést. Mindjárt az első